Most a következő jelentés következik, Horizont 2020 program részvétel és terjesztési szabályai, 138-as módosító mellette ellene, tartózkodók elfogadva. A többi oka fogyottá vált ezzel. A bizottság módosított javaslatáról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Még egy módosító, 139-es módosítás mellette ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. És végül a jogalkotási ellensfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Matthias kolléganő jelentése következik a stratégiai innovációs tervről, egyes blokk 585-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes blokk ezzel okafogyottá vált. Módosított bizottsági javaslatról szavazunk. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Lambert jelentés következik az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről, egyes blokk, 61-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A kettes blokk ezzel okafogyottá vált, a módosított bizottsági javaslat mellett ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Minden, lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. Elfogadva. Krocman jelentés, vállalkozások, valamint kis- és középvállalkozások versenyképessége 2014-től 2020-ig. Egyes blokk 97-es, mellette ki van, ellene. Tartózkodók elfogadva. Ezzel a kettes blokk okafogyott elvált. A módosított bizottsági javaslatot kitámogatja, ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. De Carvalho jelentés, a Horizont 2020 program végrehajtását szolgáló egyedik program, 1-es blokk 71-es, mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. Ezzel a kettes blokk okafogyottá vált, az így módosított bizottsági javaslatról szavazunk, mellette ki van? Ellene. Tartózkodók, elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Huangok képviselő jelentése következik európai statisztikák tárgyban. Egyes blokk 43-as módosítás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes blokk, 42 módosító. Tartozik ide, ezek okafogyottá váltak. Módosított bizottsági javaslat mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A szavazást követően a jelentéstevő szót kért, Hoangok kolléga parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon erős állásfoglalást fogadott el az imént a parlament ezen témával kapcsolatban. Reméljük, hogy a tanács tudomásul veszi a szavazás eredményét, illetve hogy a bizottság konstruktív megközelítést fog alkalmazni. Reméljük, mi hamarabb véget ér a második olvasat. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Nagyon szépen köszönjük Huango kollégának, most pedig a Steinruck jelentés következik a társadalmi változás és innovációra irányuló program tárgyában, egyes blokk 179-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ezzel a kettes blokk okafogyottá vált, a módosított bizottsági javaslat mellett ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A HAUG jelentés következik, környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program, LIFE program. 85-ös módosító, egyes blokként, mellette ki van, ellene. Kitartózkodik, elfogadva. Ezzel a kettes blokk okafogyatta vált, valamint az összes többi módosításra is igaz ugyanez. Az így módosított bizottsági javaslatot kitámogatja, ellene ki van, tartózkodók elfogadva. Még van egy módosító, 86-os, mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. A jogalkotási állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Stolojan jelentés következik, A adőügyi cselekvési program, egyes blokk 39-es mellette ki van. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Így a kettes blokk okafogyott. Módosított bizottsági javaslat mellett ki van, ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadva. Jogalkotási állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Baldassare jelentés, Velmügyi cselekvési program, egyes blokk 42, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik elfogadva ezzel a kettes blokk okafogyott, módosított bizottsági javaslat mellett ki van, ki van ellene, ki tartózkodik elfogadva. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Bolz jelentés, biztosítás és viszontbiztosítás szolvencia 2, a szöveg egészéről szavazunk, egy mód, egyes módosító mellettem, ellene, tartózkodók elfogadva, az így módosított bizottsági javaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő állásfoglalási indítványunk a Dohai Fejlesztési Menetrend jelenlegi állásáról szól. Először is a zöldek állásfoglalási indítványáról szavazunk. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodók elutasítva. Aztán a GUE és NGL következik állásfoglalási indítványával az egész szövegről szavazunk, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Aztán még egy állásfoglalási indítványunk van az INTA szakbizottságtól. Név szerint szavazunk a különböző módosítókról, 8-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Kilences módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 11-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es, elnézést kér az elnök, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 13-asról négy szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító szóbeli módosítással. Szeretne valaki felszólalni ezzel kapcsolatosan? Szába Bidegáin kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Moreira professzor úrral együttesen vagyunk ennek a témának jelentéstevői. 15-ös módosítót szeretnék benyújtani. Szeretnénk, hogyha a nem tarifális vámakadályok nem szerepelnének ebben a módosítóban, tehát ezen a szóbeli medi- módosítás. A többi része a módosítónak nem változik. On the expansion of the information technology agreement, which increase both the range of produce cover and the number of countries within the, its scope. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, ez lett volna akkor tehát az eredeti szövegű módosító. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Van-e valakinek ellenvetése? Úgy látom nincs, akkor ilyen formán szavazunk erről az ötösről, mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes, ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást. Haben abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva hetes. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő ellensúlási indítvány következik. 2000, vállalkozás 2020 cselekvési terv a vállalkozói szellem felélinkítése Európában. In Thailand. Az első, a 9-es módosító első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös bekezdés mellette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 ellene tartózkodás elfogadva, a hetedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellene tartózkodás elfogadva, 24-es három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogad a harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadás, elutasítva a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadás, 34-es négy részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, negyedik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 53-as három részben első rész mellette, ellene tartózkodás, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, az állásfoglalás indulni mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Következő a koppa jelentés, a közös biztonság és védelmi politika végrehajtása. Két részben a hetes bekezdés első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es paragrafus, mind a kettő név szerinti első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es paragrafus négy részben. Elnézést mondja az elnök. Második módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg négy részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a harmadik rész névet szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négy, negyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os paragrafus Név szerinti szavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító, megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító mellette. Ellene Még egyszer, ki van mellette, jelezze. Ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva az elsfoglalási indítványról megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő a Gáler jelentés, Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis. Négyes paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes paragrafus, eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kilences bekezdés eredeti mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 11-es paragrafus, két rész, mind a kettő név szerint. Megnyitom az első részről a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva, második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 17-es paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25-ös paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva a 27-es Paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as paragrafus első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es paragrafus két részben. Első rész, megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as paragrafus két részben, név szerinti szavazás, első rész megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es paragrafus két részben népszerinti szavazás. Első rész megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 36-os paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es bekezdés első részt megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es paragrafus két részben első rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 44-es paragrafus első rész, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 46-os paragrafus, első rész, megnyitom a népszerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 47-es paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as két részben, mind a kettő név szerinti első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es paragrafus, eredeti szöveg, megnyitom a szavazás, név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 51-es paragrafus név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 52-es bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 53-as két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, és végső szavazás az elsfoglalás indítványról. Megnyitom a népszerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. <coughs> Elfogadva az utolsó szavazási pont, a szociális dimenzió erősítése, GMO, hatos mellett ki van ellene tartózkodás. Elfogadva ellenőrizzük, megnyitjuk az ellenőrzéshez a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Utalnék arra, Hogyha kihúzzák a kártyát még a szavazás lezárás előtt, akkor nem eh, érvényes a szavazatuk. Hármas mellett ki van, ellene tartózkás elfogadva. Négyes mellett ki van, a hármast, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elutasítva négy szavazattal. Négyes módosító mellett kíván ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük mindjárt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos paragrafus név szerinti szavazás, eredeti szöveg elnézést, jó, nyitja az elnök. Tízes módosító név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva, nyolcas mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es mellett ki van, ellene, ezt most ellenőrizzük, 19-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as 13-as módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva az eredeti szöveg 20-as paragrafus mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es eredeti szöveg név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító mellett ki van? Ellene, tartózkodás elfogadva. Az eredeti szok okafogyottá válik. 5-ös módosító mellett ki van? Ellene, tartózkodás. Ezt akkor ellenőrizzük az ötösről, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Az ásfogási indítványról szavazó név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva minden jelentéstevőnek gratulálok, jó étvágyat kívánok azoknak, akik elmennek ebédelni, azoknak, akik utaznak jó utat. Most pedig Beresz kolléganő kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglási indítvány nem egy olyan, amilyet szerettem volna elfogadni. A mandátumról van szó, amelyet a tárgyaló csoportnak ad a plenáris, a serpáknak a következő serpat találkozóra, és itt egy tényleges gazdaság monetáris unió megvalósulásáról van szó, annak érdekében, hogy ez szociális dimenzióval is bírhasson. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Megpróbáltam gyorsan végigvinni a szavazást. Hálás lennék, hogyha csendesen hagynák el a termet, kint folytatnák a beszélgetéseket, azért, hogy meghallgathassuk a szavazatmagyarázatokat. A Riera Madura jelentés témájában először Lájnán kolléga kap szót parancsoljon. A kollégi Leinen,